fogunk röviden ismertetni. A 45-ös cikk második bekezdése értelmében, az eljárási szabályzat 45-ös cikke értelmében, röviden megvizsgáljuk Először is Bastian Belder úr jelentését a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal címmel négy percet kap Belder úr. Köszönöm, elnök úr. Örömmel élek az alkalommal, hogy bemutassam jelentésemet a Nyugat-Balkánnal folytatandó kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról. Nem véletlenül választottam, választottam ezt a témát, és nem véletlen hangsúlyoztam ezen országok európai perspektíváját a szöveg elején, mert ezt a perspektívát nem lehet most már megkérdőjelezni. A múltban ígéretet tettünk, például 2003-ban Thessalonikiben, ezen országok potenciális tagjelölt országok váltak, és a Nyugat-Balkán konkrét intézkedésekre van most már szükség, nem egyszerűen retorikára. Miért? Meggyőződésem, hogy az EU-nak fontos felelőssége van velük szemben. Gondoljunk csak a Srebrenicai eseményekre és az arról szóló vitára. Ez a régió Európa szempontjából stratégiai jelentőségű is, ezért jelentésemben azt javaslom, hogy erősítsük meg a CEFTA-t, amely a regionális integrációnak egy létező eszköze, és jó előkészítő, dobbantó lehet a közös piacra, az egységes piacra való felkészülés során, és esetlegesen a csatlakozáshoz is. Az Európai Uniónak ki kell terjeszteni az előcsatlakozási alapok spektrumát, és támogatni kell ezeket az országokat. Képzési programokkal például a helyi ö, önkormányzatoknál dolgozó képzésével, hiszen náluk a közigazgatást is át kell alakítani. Amikor elkezdtem írni ezt a jelentést, saját hazám gazdasági minisztériumába látogattam el először, és örömmel tapasztaltam, hogy a government to government, megközel, government megközelítése a holland kormánynak, a kormánytól kormányig koncepciója máshol is példaértékűnek minősült, és nem csak azért, mert holland, dicsérem ezt, hanem mert tényleg jól működik, és a nyugat-balkán országai is preferálják ezt az eljárást. Mert konkrét intézkedésekhez vezet. Aztán egy aktuális témáról is szólnék, az energiapolitikai együttműködésről, ugyanis a Nyugat-Balkán országaival. Ugyanis ezen országok a földgáz és a kőolaj transferjében fontos szerepet játszhatnak Európa szempontjából, és ezen a téren is támogatnunk kell őket. A külpolitikai bizottság tagjaként tudom, hogy számtalanszor beszéltünk már arról, hogy mennyire szükséges lenne egy közös európai energiapolitika. Ha a mai helyzetet nézzük, akkor ez különösen aktuális. Brüsszel cserben hagyja a tagállamokat. Én újságíróként korábban nagyon sokat utaztam, elnök úr. A Nyugat-Balkánon is sokat jártam. És tudom, hogy miről beszélek sok ismerősöm van máig is ott. És a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal is jártam ott delegációban, és munkatársaim mindegyike ismeri Koszovót, Szerbiát, jövő héten Albániába utazunk, tehát úgy gondolom, hogy ezt a jelentést ugye most le kellett, hogy zárjam, a munka azonban csak most kezdődik, az EU számára, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy ez a régió felzárkózzon és Brüsszelhez közelebb kerüljön, akkor ezt az elkötelezettségünket konkrét cselekvésbe kell átfordítanunk. Nagyon lelkesen írtam ezt a jelentést, remélem, hogy elfogadásra kerül. Vasszili asszonyi a szó. Mindenek előtt hadd gratuláljak Belder úrnak e nagyszerű jelentésért. Ez a jelentés akkor született, amikor a Nyugat-Balkán elkezdte a közelítést az Európai Unióhoz, és egy átfogó e, felsorolását tartalmazza az EU és a Nyugat-Balkán közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatoknak. Hadd koncentráljak néhány kiemelt pontra ebben a jelentésben. A Nyugat-Balkán térség kulcsfontosságú és kiemelt partnere az EU-nak. A legutolsó bizottsági nyilatkozat 2008 márciusában született a térséggel foglalkozóan, és ez hangsúlyozta az EU kötelezettségvállalását, fenntartandó a térség európai kilátásait, és a CEFTA-hoz való csatlakozás fontosságát a térség gazdasági fejlődése szempontjából. Az Európai Bizottság egyetért a jelentéstevővel abban, hogy az Európai Uniós tagság kilátása egyfajta katalizátorként hathat a fenntartható gazdasági fejlődés, a béke és biztonságos stabilitás biztosítása szempontjából. A bizottság azzal is egyetért, hogy a kopenhágai kritériumok egyéni kielégítéssel egyes államok részéről a legfontosabb mérce az egyes államok az EU-hoz való csatlakozás érettségét vizsgálva. Az EU a nyugat-balkáni térség legfontosabb gazdasági partnere. A egyre mélyülő gazdasági kapcsolatok ezért létfontosságúak a térség gazdasági növekedése szempontjából. Helyesen mutat rá Belder úr jelentése, hogy a kereskedelmi liberalizációja, valamint az kereskedelmi gazdasági integráció fontos része a társulási és stabilitási folyamatnak, és az EU három szinten irányozhatja ezt elő a nyugat-balkáni térséggel. Először is az államközti szinten, az EU egyoldalú kereskedelmi előnyöket kínál már 2000 óta a Nyugat-Balkán országainak, annak érdekében, hogy megkönnyítse azok exporttermékeinek az EU piacra való belépését. Az Európai Bizottság szabadkereskedelmi megállapodásokat tárgyalt meg az egyes államokkal a stabilizációs és társulási megállapodások keretében, hogy meg a politikai és gazdasági reformok feltételeit megteremtse, és megteremtse a Nyugat-Balkán EU-hoz való integrációja alapját, például az AKI kommunitár bevezetésével, a jogharmonizáció folyamatával. Másodszorban regionális szinten az Európai Unió a CEFTA-hoz való tár csatlakozási tárgyalásokban is szerepet vállalt, pénzügyi és technikai támogatást is nyújtva a CEFTA titkárságának ennek előmozdítására, és segíti a végrehajtásban is a feleket. Ugyanakkor az Európai Bizottság nagyra értékeli a megállapodás felvállalását a felek részéről, és belátja azt is, hogy a CEFTA alapvető fontosságú a mélyebb regionális integráció szempontjából, beleértve az előkészítést a nyugat-balkáni piacok az EU egységes piacába való belépéséhez. A CEFTA megteremtette azokat a struktúrákat, amelyek révén a kereskedelmi kérdéseket regionális és kétoldalú szinten meg lehet tárgyalni. Ez alapvető fontosságú a regionális együttműködés megkönnyítése és elmélyítése szempontjából csak úgy, mint a szomszédi kapcsolatok fejlődése érdekében. Az EU bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a CEFTA megállapodás végrehajtását, és folyamatosan jelentéseket is készítünk a bizottság éves jelentéseiben az előcsatlakozási és csatlakozási folyamatokról. Harmadsorban a több oldalú szinten az Európai Bizottság támogatta a régió államainak a vétóba való belépését, hiszen ez alapvető fontosságú és elvi lépés a globalizált gazdaságban való sikeres szereplés szempontjából. Az EU és a bizottság minden szakpolitikai eszközt, eszközt módosított, hogy támogassa a nyugat-balkán államait a reformok terén és a egymás közötti együttműködés mélyítése terén. Az előcsatlakozási támogatás nagyon fontos eszköz a térség hosszú távú fejlesztési szempont igényeit kielégítve. A jelenlegi pénzügyi keretben 2007-től 2013 ig terjedően a teljes támogatás 11,5 milliárd euróra rúg. És végül, de nem utolsó sorban, az Európai Bizottság megkezdte a párbeszédeket az, a térség érintett államaival, annak érdekében, hogy egy menetrendet irányozon elő a vízum kötelezettség jövőbeli eltörlése szempontjából érdekében. Biztosítom önöket tehát, hogy az Európai Bizottság megtesz mindent annak érdekében, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat könnyítse, és a Nyugat-Balkán gazdaságét a lehető legközelebb hozza az EU-hoz. Összefoglalásként hadd gratuláljak ismét a jelentéstevőnek nagyszerű munkájáért, és örömmel mondhatom el, hogy az Európai Bizottság a, abban foglaltakkal általánosan egyetért. Köszönöm. Ezt a, erről a jelentésről holnap délelőtt fogunk szavazni, és akkor tovább lépünk. Meg Guinness asszony jelentésére négy percben megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Amikor ezt a jelentést kezdeményeztem, a